Eh, ítélte meg. A pokol útjai jó szándékokkal vannak kikövezve, de a legjobb szándék is vezethet nagyon rossz eredményre. A félretájékoztatás ellen kell harcolni, de nem szabad arra jutnunk, hogy felállítsuk a George Orwell féle az 1984 című művében megjelenő igazságminisztériumát. Ezért 2019-ben a globalizációs világban meg kell tennünk mindent azért, hogy a populisták, illetve a populisták ellen lépnek föl ezekkel az eszközökkel. A kommunikációt minden totalitárius rendszer felhasználta, mindazokkal szemben, akik nem szolgálják a rezsimet. És ez a parlamentben is érvényes. Egy kordon szerintet állítottak fel azért, hogy az összes olyan képviselő, amely nem ért egyet a többségi ideológiával, ne kaphasson felelős szerepet és posztot. Ennek ellenére mi a népet szolgáljuk és kitartunk. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, nem jutott el mindenhová az üzenet, hogy kékkártyás kérdés nem lehet ugyanazon a frakción belül, úgyhogy akkor most meg sem kérdezem, hogy elfogadják-e a kérdést. Buxede Vilába képviselő a következő. Gracias, gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr ahogy tudják, az a Box nevű pártot képviselem, és radikálisan ellene vagyunk az őszelső külföldi beavatkozásra, internetes beavatkozásra. Természetesen mi hiszünk a nemzetek és a tagállamok szuverenitásában. És örülök annak, hogy végre más politikai vélemények is támogatják a szuverenitást. Azért szeretném azt is elmondani, hogy itt nem európai szuverenitásról beszélünk, hanem tagállami szuverenitásról. Sokan elmondták, és sokuknak nem tetszik, hogy Oroszország beavatkozik a választásokba, de azt se szeretjük, hogy Macron úr, vagy pedig 51 francia képviselő beavatkozzon a spanyol választásba, és kritizáljanak vagy támogassanak a hazámban bizonyos pártokat. Nem szeretjük a külföldi beavatkozást, de azt sem akarjuk elfogadni, hogy ezzel az ürügyel fölállítsuk az Olveri 1984-es igazságminisztériumát, és ez mondja meg, ez az intézmény, hogy mit szabad mondani, és mit nem szabad mondani az egyes tagállamokban. Köszönöm szépen. A kollége, Sie haben eine Wortmeldung. Zur Geschäftsordnung. Ügyrendi hozzászólás. Tessék. Elnök úr, itt a parlamentben a félretájékoztatásról beszélünk, és a Brexit pártok az ID frakcióhoz tartoznak, ezt mondta, de nem erről van szó, ez félretájékoztatás. Oda kell figyelni arra, hogy mi magunk is tartsuk be ezeket a szabályokat, és ezért itt a demokratikus értékek értelmében nem fogadom el azt, hogy nem fogadta el a kékkártyás kérdést. Kedves kolléga, a kékkártyákról az elnök dönt, és erre vonatkozólag világos szabályokat alkalmaz. Ezért utasítottam el a kékkártyás hozzászólás. Lénár szóra következő. Dank u wel, voorzitter. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. A szabad választások, a szabad választások adják demokráciunk alapját. Biztosítani kell, hogy a választások szabadok legyenek, és bárki, aki ezt megtámadja, ezt kordába kell szorítani meg kell akadályozni a támadást. Hogyha egy olyan jövőre akarunk felkészülni, ahol a szociális párbeszéd és interakció egyre inkább a weben történik majd, akkor fel kell készülnünk arra is, hogy felkészítsük az embereket a hamis hírek, az álhírek és a valós hírek közötti különbségre. Nagyon sok minden van került veszélybe. A Facebook és más közösségi médiumok fontos szerepet játszanak, és ezekkel a nagy digitális szereplőkkel az együttműködés jól működik. Nem csak a büntetés működhet, hanem a ösztönző rendszer is működhet. A dezinformáció elleni harcban fel kell lépnünk, máskülönben nem lehetünk sikeresek. Világossá kell tenni, hogy büntetésekre van szükség. Nem lehet csak fél keményen fellépni, megfelelő jogszabályokra van szükség. Sok tagállamban már előkészítik ezeket a jogszabályokat, és fontos, hogy ezt koordináljuk, hogy ne 28 különböző jogszabályt használjanak ki a nagy digitális szolgáltatók. Köszönöm. Jól értjük. Nem hallom, nincs bekapcsolva fraktion. Az elnök dönt arról, hogy egy kék kártyát elfogadjanak vagy sem, másrészt pedig a személy, akit megkérdeznek, eh, kell, hogy elfogadja vagy nem. Én így hoztam meg ezt a döntést. A következő felszólaló pedig Szilva Pereira képviselő. Igen, tisztelt elnök úr, a manipuláció a nyilván a közvélemény félrevezetése, a hamis, az álhírek terjesztése a közösségi hálón mindig eh, kifinomultabb, egyre kifinomultabb forra, formákat használ. Ebben rejlik demokráciánk egyik legnagyobb veszélye. És a sötétből ágáló, alantas politikai szándékok által vezetett nemzetközi szereplők ragadják meg ezt a lehetőséget, hogy megbontsák demokratikus egységünket. Az itt megragadott kezdeményezés nagyon fontos, de ugyanakkor a platformokat is kötelezni kell, hogy felelősség teljesen moderálják a beszélgetéseket, illetve a híreket, az információt, és tudatos, felkészült újságírásra is szükség van. Olyan választ kell adnunk, amely, megfele, amely felel, fenyegetésre megfelelő választ ad, és segít demokráciánk és demokratikus alapértékeink védelmében. Köszönöm. Köszönjük, Keller asszony, tessék. Dame et monsieur les commissaires, vous Tisztelt biztos asszony és biztos urak, Önök az utolsó választásokra utaltak, és azt mondták, hogy itt voltak, voltak destabilizációs célok, beavatkozások állami és nem állami szereplők részéről. Több kolléga is beszélt erről, és hogy ez precedens nélkül. Julian King úr emlékezett arra, hogy több tucat, több 10 ezer hamis fiókot állítottak föl a félretájékoztatás érdekében. Gyurova asszony és King úr 2018. szeptemberében egy kezdeményezéssel éltek a tagállamokkal közösen, hogy felszerelkezzünk a kiberbűnözés és a félretájékoztatás ellen. Ez nem elégséges. Mik a következő lépések, a következő kezdeményezések azért, hogy a nemzeti stratégiákat ezen a téren konvergáljuk? milyen eszközökkel fog rendelkezni az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség azért, hogy egy európai pajzsot alakítsunk ki. A mi frakciónk támogatja az Európai Ügynökség felállítását, aminek a célja, hogy a támadások ellen megvédjük a demokráciát, és ebben a témában támogatni fogjuk önöket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Ügy, ügyrendi hozzászólás, tessék. Elnök úr, nem akarok visszatérni, és nem akarom megkérdőjelezni az elnöknek a szerepét, de ön a döntését explicit módon arra alapozta, hogy a saját frakciónkhoz tartozik a képviselő, és ezért nem tehetünk föl kékkártyás kérdést. De ez egy hamis információ, és ezért mondom, hogy a vitát ne hamis információ alapján vezesse az elnök. Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan már állást foglaltam. Lehet, hogy egy félreértésről volt szó, de most haladjunk tovább a napirendben. Gregorova asszony a következő. Thank you, dear Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A dezinformációs kampányok, a hibrid fenyegetések, az információs háború, ezek képezik a modern konfliktusok eszköztárát, és a liberális demokráciák és a szabad választások olyasmi, amit ellenünk használnak a külső erők, mégpedig hatékonyan teszik mindezt. Egy működő, elretentő rendszert kell teremtenünk a stratégiánk részeként. Ugyanakkor azonban oda kell figyelnünk arra, hogy az eszközök, amelyeket alkalmazunk, ne tegyék tönkre a demokratikus társadalmi, társadalmaink alapját. A szabad véleménynyilvánítást nem definiálhatják a kereskedelmi monopóliumok. Túl értékes ahhoz, hogy az online platformok és upload filterek definiálják azt. A, a törvényhozásnak vezető szerepet kell vállalnia a dezinformáció és a propaganda elleni harcban. Emellett a tömeges manipuláció veszélybe sodorta a szabad, fair választásokat, mindent meg kell tennünk a magunk részéről, hogy az európai polgárokat megvédjük ezen a téren. Azonban nyilvánvalóan mindezt úgy kell tennünk, hogy tiszteletben tartjuk a demokratikus értékeket, amelyeket meg akarunk védeni. Érkezzünk meg végre 21. századba. Köszönöm. Köszönöm, Anderson képviselő. Elnök úr, kedves kollégák! Ma az Európai Bizottság cselekvési tervéről beszélünk, amely a dezinformáció terjedését kívánja megakadályozni. Úgy tűnik számomra, hogy ez egy vicc. Pont az Európai Bizottság gondolja azt, hogy harcolhat a fake news ellen, miközben az Európai Bizottság a fake news főhadiszállása. Az Európai Bizottság kiadott egy brosúrát, melynek címe 60 érv az EU mellett. Ez szerint a hatva e- ezen, ebben a brosúrában 64 oldalon keresztül taglalja a bizottság, hogy milyen előnyökkel jár az EU tagság. Így a 16-os oldalon például az áll, hogy az LKB politikájának köszönhetően a tagállamok 2016-ban 50 milliárd eurót takarítottak meg. Ez fake news, ez elhír, mert ezzel tudatosan félrevezetik az európai embereket, és megpróbálják elfedni azt, elkendőzni azt, hogy tulajdonképpen a vagyonuk eltulajdonításáról van szó. Ez egy tragikus egyedi eset lenne? Nem, egyáltalán nem. Mert amikor a bizottság elnöke a saját Európára vonatkozó menetrendjében, programjában azt mondja, hogy, is idézem, az én generációm számára Európa a béke, a jólét és az egység ígéretét hordoz, hordoz, hordozta, és a közös valuta, a szabad mozgás, a bővítések révén ez valóságá vált, hát akkor ez az összes fake news kampánynak a csúcsa. Békét és jólétet ígértek nekünk, de helyette az EU-t kaptuk, az EU egy bürokratikus bolondokháza, amelyben egy a polgároktól teljesen távol álló politikai elét az európai ö, nemzeteket ö, zaklatja, és hogy az európai polgárok valójában mit gondolnak erről a fantasztikus kényszer közösségről, ami az EU? Azt láthatjuk Franciaországban, Görögországban, Hollandiában a különböző referendumok révén, és például a briteknél is. De az Európai Bizottság cselekvési terve nagyon fontos, ezért támogatni fogjuk, kezdjük itt és most. Anderson kolléganő, elfogad-e Mandl úrtól egy kékkártyás kérdést? Mandl úrtól. Nem, hangzik a válasz. Bütikófer úr, tessék. Elnök úr, eljárási, rendi hozzászólásom lenne. Anderson úr, a, Anderson asszony, kikapcsolódott Bütikófer úr mikrofonja, csak sajnos nem hallják. Mikro, please. Mikrofon. Frau Anderson hat Anderson képviselő tehát az imént bürokratikus bolondok házának nevezte a tisztelt házat. Ez az Európai Parlament irányába intézett sértés. Kérném az elnök urat, hogy vizsgálja meg a szabályokat, és a szabályoknak megfelelően reagáljon. Köszönöm szépen, hogy felhívta erre a figyelmemet, és hogy odafigyelt erre a kérdés, kérésének eleget fogunk tenni. A következő hozzászóló Weimar úr. Köszönöm szépen, állok úr. A demokratikus értékeket veszélyeztetik, veszélyezteti a külső befolyás gyakorlás. Ezzel például pártokat próbálnak befolyásolni. Például vannak olyan szociáldemokraták, szociáldemokrata politikusok, akik az északi áramlat megépítése mellett kardoskodnak, hogy más nem mondjak. De az európai parlamenti választást is megpróbálták befolyásolni. Ez a dokumentum az Európai Parlament eh, irodájától származik. Ez azt mutatja, hogy 300 millió koronát adtak ki annak érdekében, hogy lobbistákat és kampányokat támogassanak ezt teszi az Európai Unió az érde, én érdekemben, mondja ez a dokumentum, amelyet a parlament készített. Voltak éppen a föderalistákat akarják ezzel támogatni, és a nemzetállamban gondolkodókat margóra szorítani. Ez pedig egy tisztességtelen beleszólás a demokratikus folyamatokba. Legyünk tehát ne, legyünk kétszínűek, legyünk következetesek. Köszönöm, Szikorszki képviselő parancsolja. Panie Elnök úr! Ez az első felszólalásom itt a tisztelt házban. Éppen ezért azt kell mondanom, hogy nagyon örülök, hogy egy ilyen fontos témában szólalhatok meg először, hiszen én magam is egy gyűlöletkampány áldozatává váltam, és ugyanazokat a hi üzeneteket kaptam, mint amit Podesta kapott az USA-ban, és tudjuk, hogy ott milyen eredményekre vezetett ez. Láttunk már példát, arra, hogy Franciaország, Olaszország, Nagy-Britannia bel- belpolitikáit hogyan akarja külsőrök befolyásolni. Nem utolsó sorban nálunk is ez történt. Zseskovszki úr nálunk egy könyvet publikált nem olyan régen, egy nagyon fontos könyv ez. És kérem, az ebben a könyvben foglaltakat, hogy vegye mindenki komolyan, többek között az Európai Ügyész Hivatala is, mit tegyünk és mit ne tegyünk. Ez a könyv arról tanúskodik, hogyan próbálták befolyásolni a lengyel belpolitikát, hogyan polarizálták külső hatalmak a mediális vitát, és hogyan segítették ezzel a külső hatalmak azon szándékát, hogy befolyásolják a választások eredményeit nagyobb költségre van szükség, költségvetésre van szükség az álhírek elleni fellépés érdekében, meg kell erősíteni a kreatív Európát, hogy támogassuk az újságírókat is, és a közösségi hálózatok működését is szabályozni kell. Köszönöm. Ja, kollége, Kérem önöket, hogy a a nézői karzatról, a kakas üllőről ne kiabáljanak be, és ne nyilvánítsanak semmilyen fajta véleményt. López Aguilar képviselőtesség. Köszönöm, elnök úr, tisztelt King biztos úr, tisztelt finálnöke úr. Tíz évvel ezelőtt, vagy több mint tíz évvel ezelőtt az alapjogokkal együtt a Lisszaboni szerződés érvénylépett, és azt mondtuk, hogy prioritást fog élvezni az Európai Parlamentben az a téma, hogy milyen troll, bot, nem állami és állami szereplői támadások érik az Európa, Európát, mint például Oroszország esetében, és hogy ez hogyan mérgezi meg a demokráciát. nem gondoltuk, hogy ez valós, de ez a válság, ez a támadás valóban létezik, az extrém és populista véleményeket erősíti mindez, a kisebbségek és sérülékeny csoportok ellen lépnek fel, nem csak tagállami szinten, hanem az egész uniót is támadják ezek a fejlemények, és megfelelő eszközökkel kell, hogy felszerelkezzünk ez ellen. Legyen befektetés abba, hogy felszámoljuk a hamis fiókokat. Az bizonyítsuk azt, hogy megerősítjük az állam a jogállamiságot és a demokratikus erőket. Hozzuk le a következményeket, honjuk le a következtetéseket a, mai, a mostani választási helyzetekből. Guetta képviselő. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! A szabad véleménynyilvánítás a demokrácia egyik legfontosabb sarokköve, ezt mindannyian tudjuk, de a félretájékoztatás egy új jelenség, és az internet, a közösségi média területe ez nagyon jó táptalajt ad. Azt látjuk, hogy a jelenség ellen föl kell, hogy lépjünk. Köszöntet szeretnék mondani a bizottságnak, hogy megkezdték ezt a harcot. Hogyan lehet ellenőrizni azt, hogy egy információ valós-e, hogyha a cenzúrás irodát nem állítjuk föl? Dolgozni kell ezen. Régóta a demokráciában mindig is harcolni kellett a félretájékoztatás ellen, de úgy, hogy tiszteletben tartsuk a szabad véleménynyilvánítást. Hát ez a feladat. Meg kell határozni a megfelelő határvonalakat, független igazságszolgáltatásra van szükség. És itt nem csak az igazságszolgáltatás szintjén, hanem az újságíróknak is a saját feladatukat el kell lássák. Vállalniuk kell azt, hogy tiszteletben tartják a megfelelő szabályokat, és nem lesz céljuk az, hogy destabilizálják a rendszert. Merci. Frau Tardino Analiza. Analiza, Analiza Tardino. Köszönöm szépen, Mindenki egyetért abban, hogy a félrevezető hírek nagyon nagy veszélyt jelentenek, befolyásolhatják az állampolgárokat, akkor, amikor a választások során a pártok egymással versengenek. És um, itt um, az ülésteremben is próbálják manipulálni a véleményeket, um, hivatkozva az állítólagos orosz befolyásra. Ugyanakkor nagyobb figyelmet kell fordítani a demokratikus értelmekre, értékekre, és a gondolatok szabad áramlásának eh, értékére, hiszen ez adja a demokratikus vita alapját. A bizottság ugyanakkor úgy akar fellépni a tévhírek ellen, hogy cenzúrazni akarja a ő véleményétől eltérő véleményeket, és ez megtörtént már a közösségi hálóban. Például egy magáncég, a Facebook, hogyha cenzúrázhatja egy um, állampolgár véleményét, akkor ez csak úgy teheti meg, hogy semmilyen állam ne befolyásolja. Ebben is ilyen irányú szabályokra van szükség. Köszönöm, Duris Nikolzon a vakapszót, tessék. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Teljesen mindegy, hogy melyik frakciót képviseljük, egy közös érdekünk és szénünk van mégpedig, hogy meghatározunk, hogy ki az agresszor, ki az, aki folyamatosan dezinformációs kampányokat folytat, amelyek veszélyeztetik a demokráciánkat. Ezen demokrációt veszélyeztető kampányokat nem a Marsról, nem Bolíviáról és nem Indiából indítják, hanem tudjuk, hogy honnan. Éppen ezért megfelelő intézkedésekre van szükség, Putyin Oroszországa ellen, hiszen ők állnak a kampányok mögött. A hibrid támadások elleni cseh szakértői vélemény azt mutatja ki, hogy 2016-ban több választást befolyásoltak, vagy az orosz állami médiumok, vagy pedig a közösségi hálón fellépő oroszországi trollok. Ezek a trollok aztán beválasztásra kerülnek a nemzeti parlamentekben. Ez mögött Putyin és az ő adminisztrációja áll. Vladimir Balcsik, Bélcsik képviselő, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, hölgyeim és uraim. A hibrid háború és a dezinformáció és az álhírek terjesztése fenyegetik az európai demokratikus intézményeket szabad és tisztességes választásokra van szükség, ugyanúgy, ahogy szükség van szabad és tisztességes népszavazásokra is. És mivel a politikai kampány eltolódott a közösségi médiumok felé, biztosítanunk kell, hogy az internet felkészüljön a dezinformáció terjedésére. A, a legutóbbi Ausztriával szembeni hacker támadás is jól mutatja, hogy a kisebb európai demokráciák külön ki vannak szolgáltatva a nemzeti választások alkalmával a külső beavatkozásnak és a dezinformáció terjesztésének, ahogy láthatjuk Ausztriában. Ugyanakkor a kisebb európai demokráciák korlátozott erőforrásokkal is rendelkeznek a hatékony kommunikációt illetően, kevésbé tudnak kommunikálni a globális internetplatformokkal, hogy hogyan tudjanak védekezni. Az európai demokrácia megvédése érdekében éppen ezért egy közös határozott politikai megközelítésre van szükség, ami a kommunikációnkat és a közösségi médiumokkal való bánásmódot illeti. Ezért a bizottságot arra szeretném ösztökélni, és a finn soros elnökséget is arra kérném, hogy vegyék komolyan ezt az ügyet, közösen kell fellépnünk ezen a téren. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm azt is, hogy betartotta a hozzászólási időt. A következő felszólaló Rafael Glucksmann. Elnök úr, kedves kollégák! Igen, a demokratikus életmódunkat támadás éri, de nem azok a menekültek támadják ezt, akik megha- hagyunk meghalni a földközi tengerben, hanem azok az erők támadják, amelyek beavatkoznak a demokratikus életükben. Strasse ügy Ausztriában, Liga finanszírozás Olaszország, Cambridge Analytica, a Front National finanszírozása. Mindezekben az esetekben finanszírozásról van szó, és a szélső jobb gyakorlatilag, amely itt ül a parlamentben, területen hűbéresi kapcsolatban áll a putyini rendszerrel. Ez mutatja, hogy mennyire sérülékeny a demokratikus rendszerünk a külső támadások, külső beavatkozások ellen. Nem kéne kitalálni ellenséget, hanem nézzük meg, hogy ki a valós ellenség. És ezért kérem ünnepélyesen ma, kedves kollégák, állítsuk fel ezt a különleges bizottságot, világítson rá ezekre a beavatkozásokra, határozza meg, hogy milyen eszközökkel tudunk ez ellen föllépni. Ettől függ a demokrácia túlélése, ne hagyjuk magunkat, hanem reagáljunk. Danke. Köszönjük szépen. Nils Torvalds a következő. Tisztelt elnök úr, tisztelt King biztos úr, és tisztelt Tuporainen miniszterasszony! Jessica Arrow-t szeretném megemlíteni eljött, egy finn újságírót, aki feltárta az orosz beavatkozási kísérleteket, mégpedig Szentpétervárot. Amit ott megtudott, az szörnyű, Oroszország olyasmit kísérelt meg, amit senki sem szeretne megtapasztalni itt a házban. Megpróbálták ugyanis őt személyként tönkretenni. Ő túl erős volt ehhez, de egy kérdése lenne önökhöz, vagy egy kérése lenne önökhöz, adja, adjunk elég forrást az Interpolnak, annak érdekében, hogy fellépjen az hmm. efféle bűncselekményekkel szemben. Köszönöm. Herr úr, tessék öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, minnyáján egyetérthetünk abban, hogy harmadik felek befolyásolni akarják az Európai Unión belüli választásokat. A dezinformáció, félrevezető információ nagy veszélyt jelent a demokráciára, és veszélyeztetik azt a biztonságot, hogy az emberek nyugodtan higgyenek a híreknek. Nem tudnak már hinni a híreknek. Nem véletlen, hogy gyakran éppen egy államról beszélnek a felszólalók, Oroszországról, mint az ezen fellépések mögött álló végrehajtóról, és nem csak az európai tagállamokat támadják az oroszok dezinformációs kampányokkal, hanem a keleti szomszédság államait is. Persze, a fake news, a dezinformáció, a hamis hírek, az álhírek sokszor más szereplőktől származnak, néha a tagállamok is próbálják befolyásolni a másik tagállamok választási folyamatait. Azt láthatjuk például ma, hogy a trollok által terjesztett konspirációs összeesküvés elméletek mindenhol terjednek, ezt meg kell akadályozni. Köszönöm szépen, Rangel képviselő. Tessék. Elnök úr, köszönöm szépen. Tanácselnök asszony, és tisztelt bizottság, gratulálok. Egy valamit szeretnék kiemelni a manipuláció, a dezinformáció és az álhírek ellen fel kell lépni, főleg a választási kampányok során. De ezt nem lehet elkezdeni, ezt a fellépést a választások előéjszakáján, előestéjén. Nem időben kell elkezdenünk a védelmet a közösségi hálózatokban, a technológiai platformokon, fel kell vennünk a kesztyűt, fel kell készülnünk a befolyás gyakorlás kiszűrésére. Az Európai Külügyi Szolgálat például még sokat tehet itt. Ezen felül a technológiai platformokat arra kell felhasználnunk, arra kell buzdítanunk, hogy szorosra fűzzék együttműködésüket az európai intézményekkel. És ezen felül nem szabad megfeledkezni az állampolgárok képzéséről. Ez mindennek az alfája és az ómegája. Elnök úr, ne kapkodjon itt a kalapáccsal, egy perc 30 felszólalási időm van, akkor kérem, hogy még ezt hagyd mondjam végig. Egy szóval, az állampolgárok felvilágosítása, képzése, nevelése elengedhetetlenül fontos. És persze rá kell mutatnunk arra is, hogyha a politikusok félrevezető információkat hirdetnek, arra is szükség van, hogy minden sajtóorganom újságíróit is felkészítsük, tovább képezzük. Minden szereplő fontos szerepet játszik annak érdekében, hogy az álhíreket leleplezzük, álságos voltukra rámutassunk, és a cenzúrát mégis kiküszöböljük. Köszönöm. Carlo Calenda kapszót. <clears throat> Grazie. Köszönöm. A liberális demokráciát támadás éri, és a következő tíz évben is támadás fogja érni. Belső támadás, liga, ötcsillagos mozgalom, mint Olaszországban, amelyek tönkre akarják tenni, és ez a választásokon csúcsosodik ki, hiszen a demokráciát a választásokon gyakoroljuk a leginkább, de külső támadás is éri. És ez a külső támadás, ez megerősödik az belső pár támadásokkal is, és a demokrácia nem tudja megvédeni a demokráciát. Egy különleges bizottságra van szükség, amely fölméri azt, hogy milyen súlyos beavatkozásra került sor olyan pártok részéről, amelyek azt hirdetik, hogy a nemzeti érdeket védik, de igazából a nemzeti érdeket kiárosítják külső harmadik országoknak. Ez nem elfogadható, és Európa meg kell, hogy tudja védeni magát. A demokráciát tiszteletben kell tartani, a demokrácia nyitott kell, hogy legyen, de a demokrácia nem lehet gyenge, erős kell, hogy legyen, választ kell, hogy tudjon adni ezekre a jelenségekre. És végül még azt mondanám, hogy itt a terem más oldaláról a támadások azok nem jogosak és nem legálisak, lojálisak. Grosszály képviselő. Köszönöm, elnök úr, tisztelt eh, biztos úr. A külső szereplők, eh, akár állami, akár nem állami szereplők beavatkozása a választásunkba és a választási kampányba amely a demokratikus társadalmak alapja. Ez egy súlyos helyzet, ugye tagállamokban, Európai Uniós szinten is megtörténik ez, és ez erodálja a demokratikus rendszert. Célzott, koordinált fellépésről van szó, ez fenyegetést jelent, és ez ellen határozottan föl kell, hogy lépjünk. Új technológiai eszközökről van szó, és informatikai igényei is vannak a demokratikus, modernított társadalomnak, amelynek az alapja a szabad véleménynyilvánítás kell, hogy legyen. Nagyon sok technika, nagyon sokfajta propaganda áll előttünk, nagyon sokszor szofisztikált eszközöket kell használni azért, hogy fölismerjük a valóságot, és fölismerjük, mi a félrevezetés, és hogy mi fenyegeti a társadalmunkat gyorsan, sürgősen választ kell, hogy adjunk erre a fenyegetésre. Az alapvető érdeke, értekeinket kell, hogy megvédjük, a jogállamiságot, a demokratikus értékeket. A válasz proaktív kell, hogy legyen, hiteles, ellenőrizhető információkon kell, hogy alapuljon. Köszönöm szépen. Robert Zile a következő hozzászólónk. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr tulajdonképpen sokkal messzebb menő fenyegetésről van szó. Nem csak a dezinformációról kell beszélnünk, hanem arról is szót kell ejtenünk, hogy az Európai Unió az adagyűjtés területén nem játszik vezető szerepet, ezért nincsenek megfelelő szak ismeretei a demokráciát fenyegető technológiák és gyakorlatok területén. Úgy gondolom, össze kell fognunk egymással. Egy új demokrácia ügynökségre vonatkozólag például felmerült már egy ötlet, de nem igazán hallhattunk a Stratcom működéséről, Stratcomok működéséről, Ezekben a központokban kompetens szakértők dolgoznak, például Rigában és több más európai városban. Fontos, hogy az ő szaktudásokat és a finn, lett és egyéb gyakorlatokat is szem, szem előtt tartsuk. Köszönöm, elnök úr! Szeretnék összetett mondani a tanács és a bizottság képviselőinek is. Valójában ezek a hamis híreknek súlyos hatása van a liberális demokráciára, és a társadalmi szintén kell föllépni ez ellen. A fake news, az ilyenfajta hírek félreértést keltenek, és alássák a bizalmat az intézményekben, és félrevezetik az állampolgárokat, de még súlyosabb az, hogy politikai instabilitáshoz vezetnek. Nem szabad átvernünk magunkat. Ezek a fake news gyakorlatilag a nyílt társadalmak ellenségeinek eszközei, autoriter rendszerek eszközei, amelyek a hatalom szintjén akarják befolyásolni a közvéleményt, vagy pedig a populista erőknek a eszköze, hogy a céljaikat elérjék. Két példa erre a Brexit, és az, ami nemrég történt, és ami miatt eh, itt eh, szenvedtünk Spanyolországban, a 2017-es eh, befolyásolásra gondolok, mert akkor a katalán függetlenségi erők propagandát, félrevezetést, manipulációt, hamis híreket használtak fel eszköznék azért, hogy Spanyolországról egy negatív képet vessenek le, ami egyáltalán nem felelt meg a valóságnak. A helyzetet nem lehet megoldani se a cenzúrával, se a szabad véleménynyilvánítás korlátozásával. A jelenséggel úgy kell föllépnünk, hogy kommunikációs eszközöket használunk, amelyek garantálják a valóságát az információknak, amelyek az állampolgárok kapnak, és maguk az állampolgárok is felelős és kritikus módon kell, hogy tekintsenek az őket bombázó információkra. Nagyon fontos a fiatalok felkészítése. Ez egy hosszú távú cél, ambiciózus cél, de szerintem ez a kulcs annak, hogy föl tudjunk valójában lépni a fake news jelensége ellen. Herr Sven Mixer. Sven Mixer kapszót, tessék. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lefolytatjuk ezt a vitát, de ez nem elegendő, hiszen hatalmas a kihívás. Ezért támogatom, hogy állítsuk fel, indítsuk útjára az adhok bizottságot, a vizsgáló bizottságot, amely a választások tisztaságát vizsgálja meg rossz szándékkal próbálja Oroszország befolyásolni a választásokat. A Kreml rezsimje és más illiberális és nem demokratikus rezsimek nem is öm, akarják öm, titkolni, hogy a demokratikus értékeinket akarják próbapadra állítani. Pénzügyileg és más módon is azon politikai erőket támogatják országainkban, akik a liberális értékekre acsarkodnak. Mi több, meg akarják rendíteni az európai állampolgárok demokratikus intézményekbe vetett hitét, és a liberális demokrácia koncepciót akarják diszkreditálni. Ez ellen pedig egységesen kell fellépnünk. Az adhok vizsgálóbizottság felállítása éppen ezért jó lépésnek tekinthető. Köszönöm. Köszönöm szépen. Polcsák úr, Stanislav Polcsák. Köszönöm szépen. kísérleteket tettek arra, hogy felvizezzék ezt a vitát, de én bizony ezt nem engedem. És az orosz propaganda szerepéről és a Kreml szerepéről szeretnék beszélni, hiszen a Kreml nagy szerepet játszott a tévinformáció terjesztésében és játszik még most is. Széles körű tapasztalatokkal rendelkezünk a Csehköztársaságban az orosz propagandával kapcsolatban. Jól emlékszünk a 68-as invázióra. Sálakonyeva, Ugye akkor baráti segítségnyújtásnak, a baráti országok segítségnyújtásának öm, állították ezt be. Egyre jobbak az oroszok a hamis, a tévinformáció terjesztésében, ez nem fel kell lépnünk. Intézkedéseket kell foganatosítanunk, mint például az online platformok közül kötelező vészjelző rendszerének kialakítását, illetve a mm, bejelentéstevő rendszert is működtetniük kell, valamint az érintett országoknak és szereplőknek koordinálni kell fellépésüket. Nagyon nagy várakozással tekintek annak elében, hogy e szép célokat megvalósítsuk, és örömmel tekintek annak elébe, hogy Jurova biztos feláll majd a hamis információk terjedése elleni harcért. Polcsák úr, elfogad egy kér- kékkártyás kérdést? Nem. Excuse me. Uh, our next speaker is... Hát akkor a következő felszólaló, Tonino Piccolo úr. Hola. Köszönöm szépen. A digitalizáció révén egyre hozzáférhetőbbek a kommunikációs platformok és ez teljesen egyértelmű, ugyanakkor azonban az interakció növekedésével nem nő a biztonság szintje, illetve nem elégséges a tényszerűség ellenőket illető ellenőrzési szint sem. A skandal a, a Cambridge Analytica körüli botrány jól mutatja, hogy milyen veszélyek leselkednek ránk. Az Eurobarométer tavaly novemberben készített felmérése azt mutatja, hogy a polgároknak legalább kétharmada aggódik amiatt, hogy esetleg külső erők manipulálhatják a választási eredményeket és beavatkozhatnak a politikai folyamatokba. A harmadik országokhoz kapcsolódó csoportok és számos nem ö, kormányzati szereplő is dolgozik az Európai Unió diszkreditálásán, a jelek szerint, ezért támogatom például azt, hogy jöjjön létre egy külön bizottság, adhok bizottság itt a házban, emellett a finanszírozási forrásokat is érdemes megvizsgálni, a választásokra gyakorolt hatás tükrében köszönöm. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, ezzel a hozzászólók listájának végéhez érkeztünk. A spontán hozzászólások körében rengetegen kértek szót. Tekintettel az előre haladott időre nem tudok mindenkinek szót adni. Öt képviselőnek fogok szót adni, azok közül, akik jelentkeztek. Monika González volt az első, aki jelentkezett, tessék. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Olyan Európára van szükségünk, amely megvédi az embereket. Ez azt jelenti, hogy megerősíti a parlamentet, és a parlament üzenete egyértelmű kell, hogy legyen. Meg kell, hogy védjük a társadalmat, az európai intézményeket, a félretájékoztatás, a nacionalizmust, erősíti, a vallási érzemeket támogatja, és fölép olyan sérülékeny emberekkel szemben, mint a migránsok, vagy pedig a vallás alapján lép föl emberek ellen. A gyűlöletet erősíti, Spanyolország is áldozata volt ennek. A legutóbbi választáson látjuk, hogy a gyűlöletbeszéd hogyan alakult át egy politikai áramá, amely a föllépett a migráns emberekkel szemben, más érülékeny személyekkel szemben. Ez támadja a keresztény személyiséget, a keresztény értékeket. Meg kell, hogy védjük ezeket az embereket, az ő jogaikat, hiszen nem lehet őket ellenfélként, ellenségként beállítani. A populizmus és a külső erők hangsúlyozzák ezeket a véleményeket. Nagyon fontos, hogy megvédjük az embereket, és hogy megvédjük a közösségeket. Ezért föl szeretnénk állítani egy különleges bizottságot azért, hogy fölmérjük a helyzetet, és megerősítsük a koordinációt a tagállamok között. Köszönöm, elnök úr. Eh, eh, Köszönöm szépen González asszonynak. Austavicius képviselő következő. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégák, biztos úr. Gondoljanak el egy pillanatra egy olyan Európai Uniót, amelyben kevésbé független a média, és kevesebb oknyomozó munkát végez, a polgárok egy igazság utáni korban élnek, a nemzeti populistákat nagy bőkezően finanszírozzák a külföldi politikai erők. Ennek eredményeképpen orosz, kínai és más és szélsőséges csoportok érdekeinek megfelelően élünk. Gondolom, senki sem szeretné, hogy ez megvalósuljon, és itt az ideje annak, hogy az Európai Uniós és nemzeti jogszabályokat is felülvizsgáljuk a politikai pártok külföldiek részéről történő finanszírozását illetően. Emellett a stratégiai külföldi befektetések számára is egy screeninget kellene bevezetni. Úgy gondolom, így tudjuk fenntartani az európai életmódot, a European Way of Life-ot. Köszönöm. Köszönöm, Osztrevicsius képviselő. Most pedig Jerome Rivieri kapszott, tessék parancsoljon. Merci, madame la Köszönöm, elnök asszony. Meghallgattam a bizottság beszámolóját, és úgy éreztem, hogy a bizottság elégedett a tekintetben, hogy hogy lép föl a hamis információkkal szemben, pedig a valóság nem ez, hiszen itt valós beavatkozásról van szó, az Európai Unió különböző országaiban. A britek úgy döntöttek, elhagyják az Európai Uniót. Ugyanakkor még ma is a döntés blokkolása tekintetében hamis információk befolyásolják. Olaszország újra választásokat akarnak. Itt is hamis információk erősítették meg, vagy rontották a helyzetet. A népekkel szemben, az emberekkel szemben történnek ezek a jelenségek. Olyan témákról van szó, amelyek nem is tartoznak az illetékességbe. Ezért úgy gondolom, hogy ma a parlament megint a nagy elvekről beszél, de valójában a saját házunk táján kellene söprögetnünk. Köszönöm szépen. Claire Daly kapszott, tessék. Thank you, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igazi irónikus gondolat az, hogy a Európai Parlament demokratikus folyamatéből való beleszólásról beszélünk, miközben tudjuk, hogy milyen demokrácia deficit létezik itt a parlamentben és Európában. Az Egyesült Király, Egyesült Államok nem csak Dél-Amerikában és közel-keleten, hanem Európában is befolyásolta a választásokat, már régóta ezt teszi. Az orosz felszólalás elleni, az orosz befolyásolás elleni felszólalás célja az, hogy Oroszországra mutogathassunk, de azt kell látni, hogy a neoliberális politikák csődöt mondtak, demoralizálták a társadalmakat, elvesztették az emberek a hitüket, ezért választottak Trumpot az emberek, a szélső jobb pártokat, vagy ezért szavaztak a Brexitre egyszerűbb összeesküvés elméleteket hangoztatni, Oroszországra mutogatni, de lássuk, hogy ez igazi felelős a liberális gazdaság volt a demokratikus folyamatokat, főleg a milliómosok, a milliárdos újságíró, újságtulajdonosok és a lobbisták befejez, veszélyeztetik. Látni kell, hogy ők jelentik az igazi veszélyt, nem Oroszország. Köszönöm szépen. Most pedig Mário Kalurájtnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megköszönöm a bizottságnak és a finn elnökségnek a munkát, és reményemnek adott hangot, hogy erős állásfoglalás sikerül majd elfogadni fontos kérdésben. A külső támadások a demokrácia egyik legszentebb értékét akarják veszélyeztetni. Ez a befolyásolás különböző arccal, aspektusokkal rendelkezik. Én pedig a technikai infrastruktúra elleni támadásokról szeretnék beszélni, hiszen ezek a demokratikus folyamatok eh, alapját adják, voltak éppen tehát a demokráciát akarják meghekkelni annak érdekében, hogy ez ellen fellépjünk, EU szintű és nemzetközi együttműködésre is szükség van. Az EU-nak határozott, elkötelezett és egyértelmű a harc élére kell állni, és világosak kell tennünk, hogy nem fogadjuk el, hogy befolyásolják a demokratikus folyamatokat. Köszönöm. Kiitokset edustaja teidän etunimennehän. Köszönöm szépen. Kaljurand asszonynak mondom, elnézést kérek, mert rosszul ejtettem a nevét. A spontán hozzászólások végéhez érkeztünk, sajnálatos módon másoknak már nem tudok szót adni, mert nagyon nagy késésben vagyunk. Ezért most azonnal meg is adnám a szót Julian King biztos úrnak parancsoljon. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Köszönöm ezt a fontos és aktuális vitát önöknek. Többen is kiemelték, hogy a dezinformációs kampányok célja az, hogy megakadályozzák a polgárainkat abban, hogy információkon alapuló döntéseket hozzanak. Meg, az a céljuk, hogy megosztják a társadalmainkat, a közösségeinket, bizonytalanságot ébresztenek, illetve bizalmatlanságot ébresztenek a választási folyamataink és a demokratikus intézményeink iránt. Ezt nem fogadhatjuk el, többet kell tennünk annak érdekében, hogy fellépjünk ez ellen. A probléma egy részét az Európai Unión kívüli fellépés képezi, többen is megemlítették Oroszországot. Hadd fogalmazzak világosan, van egy csapat az intézményeken belül, amelyet többen is említettek, és amelynek a munkája az, hogy a Kremlint, Kreml támogatott dezinformációs kampányokat monitorozzák. Nyilvánosan hozzáférhető a jelentésük, miszerint, amikor nemrégiben ellenőrizték, hogy a Kremlt támogató dezinformáció mennyisége hogyan alakul a tagállamokban, akkor megállapították, hogy egy évvel ezelőtthöz képest megduplázódott ez a dezinformáció. Ez egy igazi probléma tehát, amelyel foglalkoznunk kell. Azonban mások is tanultak az oroszoktól, ezt is látnunk kell. Éppen ezért erősítenünk kell az ellenálló képességünket és az eszköztárunkat, amelyel szembe szállhatunk a dezinformációval, bárhonnan is érkezzék. Ezért az Európai Bizottság a tagállamokkal és a civil szervezetekkel együttműködve egy sor lépést tervez illetve foganatosít, de nem pihenhetünk a babérjainkon, többet kell tennünk, nem dőlhetünk hátra önelégülten. Többet kell tennünk például a választásaink rezilienciája érdekében. Az elkövetkezendő hetekben és hónapokban áttekintjük majd a dezinformációval kapcsolatos magatartási kódexet, megvizsgálva, hogy mit tudunk tenni a demokratikus társadalmunk jobb védelme érdekében az év, az október végéig pedig beszámolunk önöknek en, ennek eredményéről. Néhány kommentárra reagálva következőket mondanám el. Ez a dezinformációval kapcsolatos magatartási kódex egyáltalán nem nevezhető cenzúrának egyébként semmi köze a igazság minisztériumának koncepciójához, nem azt hivatott megítélni, hogy egy politikai megjegyzés jó vagy rossz, igaz vagy hamis, hanem az a célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a politikai vita, vita természetére, erősítse az átláthatóságot. Világosnak kell lennie, hogy az, aki politikai megjegyzést tesz, egyáltalán embere, vagy esetleg valamilyen gép, vagy mesterséges intelligencia, tudni kell, hogy honnan jön, milyen erőket képvisel. Ez elengedhetetlen, hogyha azt akarjuk, hogy a polgáraink megfelelő döntéseket tudjanak hozni. Emellett be fogunk számolni önöknek az európai parlamenti választásokkal kapcsolatos tapasztalatokról, valamint a szabad, tisztességes választások lefolytatásával kapcsolatos cselekvési terv eredményeiről is. Dolgozni fogunk a demokratikus rezilienciával kapcsolatos cselekvési terven is, és jogalkotási kezdeményezéseket is kívánunk, meg kívánunk fogalmazni az európai politikai pártok finanszírozási forrásait illetően például. Továbbra is együtt fogunk működni a tényellenőrökkel, a kutatókkal, a civil társadalommal, a tagállamokkal és az online platformokkal is, azért, hogy közösen megtegyük az szükséges előrelépést is, biztosítani tudjuk a békés demokratikus jövőt Európában a magunk és mindenki egy más számára. Köszönöm. Köszönjük szépen King biztosnak, és köszönöm Tuppurainen miniszter asszonynak. Adom most meg a szót a, biz- a tanács részéről. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettünk ebben a vitában. Egy nagyon aktuális témáról van szó, amely prioritást képez az elnökségünk számára. Köszönöm ezúton is mindenkinek az aktív részvételt. Az Európai Unió ellenálló képességének alapját az egység képezi. Minél egységesebben lépünk fel, annál reziliensebbek vagyunk a dezinformációval szemben. Kötelességünk minden erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy megvédjük a választásainkat és általában véve a demokratikus rendszereinket a külső beavatkozással szemben. Mindezt az alapvető jogokat betartva kell megtennünk, gondolok itt a véleménynyilvánítás szabadságára, a gyülekezés szabadságára, a média szabadságra. Horizontálisan folytatjuk a munkát, ágazatokon és határokon átívelően. Tanulni szeretnénk egymástól, információcsere és a bevált gyakorlatok cseréje által. És történtek is előrelépések, de ahogyan Jurova biztosasszony és King biztos, valamint önök közül is sokan elmondták, továbbra is – figyelmesnek kell maradnunk. Az elnökség is nagyon nagy hangsúlyt fektet a hibrid fenyegetések elleni küzdelemre. Mi is várjuk a bizottság által bejelentendő kezdeményezéseket, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy elengedhetetlen, hogy a polgárok általában véve tisztában legyenek a hibrid fenyegetésekkel. Még a nyitott társadalmak és az, az államigazgatás és megfelelő információt tud közvetíteni, semmi sem biztosítja a dezinformáció elleni harc sikerességét, tehát folytatnunk kell ezt a fellépést. Köszönöm mindenkinek a, a figyelmet és ezt az érdekes vitát. Köszönöm szépen Tupurainen miniszterasszonynak. Ezzel a vitát lezárom. Az állásfoglalásról pedig a következő alkalommal szavazunk. Egy rövidke szünetet tartunk, majd utána folytatjuk a következő napi rendi ponttal.